Przewodniczący! Good morning. Jó reggelt kívánok! Kedves kollégák, legyenek szívesek helyet foglalni. Elkezdjük a mai ülést. Megnyitom tehát ülésünket és első napirendi pontunk, amely az eredetihez képest egy új napirendi pont, a közlekedés megbénulásával kapcsolatos Európában. Mielőtt azonban rátérünk erre, néhány közleményem lenne. A helyzet függvényében és a politikai frakciókkal való egyeztetés után a következő napirend módosításokat javaslom a szerdai napirenddel kapcsolatban. Ezek új módosítások, tessenek odafigyelni. Ezeket tegnap ö, délután fél hatkor fogadta az elnökség, sőt újak is vannak azokhoz képest. Először is a tanácssal folytatandó kérdések óráját töröljük mivel a közlekedési gondok miatt a tanácsi képviselők sem tudtak eljutni hozzánk, López Cargo úrnak ö, ö, ugyanakkor el kell hagyni a Strasbourgot szerdán 6 órakor legkésőbb. Ezért este már nem tudunk a tanácssal konzultálni. Másodszorban Szilvia Tiko jelentését az energiahatékonysággal kapcsolatban, az épületek energiahatékonyságával kapcsolatban nem tudjuk megtárgyalni, mert a jelentést a szakbizottság hétfői nem javasolta plenáris megvitátásra. Ugyanakkor a bányászati technológiák kapcsán egy új kérdés merült föl, a cián ö, alapú bányászati technológiák kapcsán, és a SWIFT vita környékén fogunk majd erről beszélni. Ami az utasok adatairól szóló vitát illeti, ez lesz az utolsó szerdán, és 7 órakor este ér majd a holnapi ülésünk véget. Tehát azokat a pontokat töröltük a szerdai napi rendről, amelyeket fizikailag nem tudunk megtárgyalni a felelősök jelen nem léte miatt, ezért a szerdai ülés nem éjfélkor fejeződik be, tehát ahogy már elmondtam, hanem 7 órakor már vége lesz. Ezeket a változtatásokat a politikai frakciók vezetőivel egyeztettük, ezek után közöltem őket önökkel. three nine six a 396-os számú képviselőkért szó, de nincs itt, úgyhogy ezzel megoldódott a probléma. Rubig, Rubig úr kíván azonban szólni, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Csak meg szerettem volna kérdezni, hogy csütörtökön lesz neki még bármilyen, lesz-e bármilyen ülés még, bizottsági ülés, vagy, és a tolmácsok ö, ö, rendelkezésre állnak-e például látogatói csoportok ö, kapcsán?